így ezeket a jegyzőkönyveket elfogadtuk. Dimitar Stojanov november 8-ától 2011-ben, 2011. november 8-tól eh, leállította azt az eljárást, amely a und von den fraktionslosen Mitgliedern habe ich Anträge auf die Benennung